Folytatjuk. Kettőig tart a délelőtti üt, ülés, és három órakor folytatjuk. Este 11-ig előreláthatóan a munkát szeretném a felszólalóknak, a, az adminisztratív munkatársaknak és a tolmácsoknak megköszönni a munkát. Jó éjszakát vagy jó étvágyat, ha valaki még nem vacsorázott.